A finn tár hatóságok tájékoztattak arról, hogy Pirko Rónen Lerner asszonyt 20, április 27-i hatállyal választották meg Szampó Terhó képviselő helyettesítésére. Üdvözlöm az új képviselőt, és tájékoztatom, hogy a házszabályban megfogalmazott szabályok